Witam Państwa. Dalsze oczekiwania pewnie nie przyniosą specjalnego efektu, e, jeśli chodzi o. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy folytatni kell a munkát, még ha várunk is másokra, akik még nem értek ide. Néhány kollégának el kell utaznia, már készülnek az utazásra, és nem tud mindenki itt maradni. Egyetlen egy fontos napirendi pontunk van, eszmecsere a bizottság képviselőivel a cukorpiacának helyzetéről és kilátásairól. Erre fogunk rátérni. Az elmúlt évhez képest csökkentek a cukorárak, és az iparágazati képviselők attól tartanak, hogy további árcsökkenés következik majd be. A bizottság javasolta, hogy tartsuk meg ezt az eszmecserét a cukorpiac helyzetéről és kilátásairól. Már is megadom a bizottság képviselőjének a szót, aki a mezőgazdasági főigazgatóságtól érkezett hozzánk. Kérném, hogy akkor vegye is át a szót, és mutassa be a cukorpiacot. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt, azt javasolnám tehát, hogy vizsgáljuk meg a piac helyzetét először is, utána pedig nézzük meg a jövőbeli kilátásokat. Végezetül pedig a cukoripari ágazat képviselőiről és arról a szakértői csoportról beszéljünk, amelyet a bizottság kíván majd létrehozni. Nagyon örülök, hogy megrendezhetjük a ma délutáni vitát a cukoripari ágazatról. Az elmúlt öt évben a fogyasztáshoz képest túltermelés jellemezte a cukorpiacot, és ez a felhalmozódott cukor mennyiség vezetett oda, hogy 320 euró per tonnára csökkent a fehér cukor ára. Az Európai Uniós helyzet egyébként egyáltalán nem javul a 2014-es év nagyon magas termeléshez vezetett, 19,4 millió tonna, és ez a rekord mennyiség egyáltalán nem volt kiszámítható, ugyanis ezt olyan időjárásbeli körülmények okozták, amelyek különlegesek és nem voltak előre várhatóak. 13,5 millió tonna a kvóta, és hát ehhez képest ugye a 19,4 elég komoly szám, körülbelül 6 millió tonnával léptük túl a kvótát, és ezt a 6 millió tonna cukrot valahol el kell helyezni. Hogyha ezzel a cukorral nem tudunk mit kezdeni, akkor ez a cukor mennyiség átmegy a következő évre, és a következő évi kvótába számít bele. Hát gondolom, hogy most már mindenki számára látható, hogy ez milyen komoly terhet jelent a cukoriparnak. Most már 2,5 millió tonna cukrunk van, amit valószínűleg át kell vinni a következő évi kvótába. Ez már is azt jelenti, hogy tovább fognak csökkenni az árak, a 80-as évek óta most a legaras, legalacsonyabb az ár. A 2015 áprilisi árak 417 euró per tonnán állnak. Ez a világpiaci árakhoz képest 100 dolláros eltérést jelent. A cukorrépa ágazat már reagált erre a helyzetre, ugyanis 15%-kal csökkentették a cukorrépával beültetett területeket. Ez óriási szám, hogyha megnézzük, hogy ez a cukortermelés szempontjából mit jelent, akkor azt látjuk, hogy 3 millió tonnával fog valószínűleg csökkenni a termelés, és akkor 16 millió tonnánál áll majd meg. Ami az Európai Uniós fogyasztást illeti, ez nem változik, nagyjából stabil 17 millió tonnánál. Ez pedig egy igen paradox helyzetet eredményez. Tehát nagyon jó év volt az utóbbi év, nagyon magas volt a termelékenység, és mégis importra van szükség, hogy a 13,5 millió tonnás kvóta és a 17 millió tonnás fogyasztás közötti különbséget fedezni tudjuk. Az Európai Uniós árak rendkívül alacsonyak, mint már említettem volt, és ebben a helyzetben elég nehéz az importot megvalósítani. Az Európai Unión belül van tehát egy nagyon nagy mennyiségű felhalmozódott plusz cukor, és úgy tűnik, hogy az év végén összesen körülbelül egy millió tonna marad, vagyis az egyik legalacsonyabb raktár mennyiség, ennek az ágazatnak az elmúlt néhány évi történelmében. Ebben a helyzetben a magánraktározásról azt hiszem, hogy nincs is értelme beszélni. Mert nincsen cukormennyiség, amit raktározni kellene ezek mellett, a jelenlegi feltételek mellett. A bizottság az első kvótán kívüli importot minél hamarabb szeretné megvalósítani a 2015-2006-os évre nézve. A cukorbizottság a jövő héten fogja majd tárgyalni ezt a kérdést, és a szavazásra is sor kerül majd a jövő héten. Remélem, hogy az első 650 ezer tonnára vonatkozó exportot már a jövő héten meg lehet szavazni, és el lehet indítani. A cukorágazatban nem nagyon lehet előre gondolkodni, hogyha nem nézzük meg az elmúlt néhány év alakulását, sőt, 2006-ig kell visszamennünk ugyanis azelőtt volt körülbelül 40 év, amikor nem volt jelentős változás a cukorra vonatkozó jogszabályok tekintetében. Aztán 2006-ban egy nagyon komoly reformra került sor. Ez a 2006-2010-es időperiódusban valósult meg ez a reform. Szeretném elmondani, hogy ez tulajdonképpen nem volt más, mint a kapreform megvalósítása, és a kvóta rendszer vége pedig olyan esemény, ami tulajdonképpen más ágazatokban is bekövetkezik, és ez az utolsó olyan ágazat, amire szintén kiterjesztésre került ez a logika. Az AKC országok nagyon komoly és hosszú adaptációs periódust, időszakot kaptak, és a rendszer csak 2017-ben ér majd véget. Létrehoztak egy 6 milliárd eurós alapot, amely az ágazat restrukturációjára került elkülönítésre, annak érdekében, hogy a cukor ágazat versenyképesebb legyen. Az Európai Unió megnyitotta a kapuját az importországok irányába, a legszegényebb országok irányába, az AKC országok irányába, és most már az export tekintetében nincsen annyi lehetőségünk az exportra, mint régebben volt. Egy nagyon komoly szerkezetátalakításról van itt szó, ugyanis 183 cukorüzem működött a reform előtt, és 102 maradt meg ebből a reform után, plusz még négy Romániában és három Horvátországban. Tehát nagyon komoly kapacitás csökkenésről van itt szó, több mint 40 százalék ez. Az ágazat rengeteg munkahelyet is vesztett, 47 ezer munkahelyről 28 ezer munkahelyre, tehát majdnem 20 ezer munkahely elveszett. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az ágazat nagyon komoly erőfeszítésekre volt kényszerítve az elmúlt időszakban. A finomítóknál azt látjuk, hogy ki tudták használni ezt a lehetőséget, méghozzá arra, hogy megkétszerezzék a kapacitásukat 2 millióról 4 millió tonnára. Az új finomítási kapacitások leginkább azokban a régiókban valósultak meg, amelyek igazából területileg messze találhatóak a cukoripa termeléstől, tehát az Európai Unió periférikus régióin helyezkednek el. Az intézményes árak csökkentése 632-ről 404 euró per tonnára eltüntette a különbségeket a világpiaci ár és az európai árak között, mert az is előfordult, hogy az európai cukorár háromszorosa volt a cukor világpiaci árának. Ez a változás nyilván azt okozta, hogy az importőrök számára kevéssé volt vonzó piac az Európai Uniós piac. Elmondtam tehát, hogy mik voltak 2006 óta azok a jelentős változások, amelyek bekövetkeztek a cukoriparban, aztán megnézzük a 2013 utáni időszakot is. Itt van tehát a cukorágazat, amely versenyképes, igen, ezt kimondhatjuk, hogy tényleg versenyképes, és teljes mértékben alkalmas arra, hogy megfeleljen a kihívásoknak, amelyeket az export előtti határmegnyitások jelentenek. Ugye itt mondtam, hogy Szegény országokról, főképpen az AKC országokról van szó. A többi ország tekintetében megmaradtak a vámok, ...2009 óta az Európai Unió fokozatosan nyitotta meg a piacát, kétoldalú megállapodások segítségével. Közép-amerikai az andokbeli országok és más területek, Ukrajna, Moldova és Grúzia cukoripara előtt. Voltak más szabadkereskedelmi megállapodások is, vannak olyanok, amelyek most állnak kidolgozás alatt, most tárgyalják őket, és olyanok is vannak, amelyeket valószínűleg a közeljövőben hatályba is léptetnek már. A kvótarendszer vége és az azt követő dereguláció komoly változásokat hoz majd, és mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a bizottságnak továbbra semmi beleszólása nem lesz. A közös piaci szervezés a cukor szempontjából megmarad és erős marad, csupán ennek az alapjai változtak meg. Tehát az új KPS-nek az alapja változik csak meg, amely egy új megállapodáson alapszik majd a termelők és a cukorfeldolgozó ipar képviselői között. A bizottság részéről ez azt jelenti, hogy új támogatási eszközöket tudunk aktiválni, amennyiben erre szükség van. Például a magánraktározás rendszerét elindíthatjuk, vagy pedig az export lehetősége. Ezek olyan biztonsági hálók, amelyek 2017 után is működni fognak. a 2017 utáni helyzet a magán tárolás szempontjából új lehetőségeket nyit majd, és reméljük, hogy ezeket az új lehetőségeket a parlament is megvizsgálja majd, és kifejti ezzel kapcsolatban a véleményét. Most eljutottunk oda, hogy a bizottság egészen pontosan mit tesz a 2017 utáni időszak előkészítésére. És ez volt a biztos által felállított szakértői munkacsoportnak az egyik legfontosabb feladata. Hogan biztos úr szakértői munkacsoportja megvizsgálta, hogy hogyan lehetne az érintett feleket a legmegfelelőbben tájékoztatni, hogy hogyan lehetne a legjobb döntéseket meghozni a piac különböző képviselőinek számára. És ezen kívül azon is dolgoztunk, hogy hogyan tudnánk javítani a rendelkezésre álló információt, de azért ebben a tekintetben az ambícióink némiképp korlátozottak, mert viszonylag kevés gazdasági szereplő van. Vannak olyan tagállamok, ahol egyetlen egy van, így pedig eléggé nehéz elérnünk azt, hogy részletes tájékoztatást kapjunk az adatvédelmi szabályok és a bizalmas információra vonatkozó szabályok szerint. A biztos által felállított szakértői munkacsoport megvizsgálja a jogalkotási keretet, hogy ebből mi az, amit majd a kvóta utáni időszakban is meg kell tartani. Például meg kell tartanunk az árak megfigyelő központját, aztán hogyan kell és milyen adatokat kell a bizottságnak beszolgáltatni, hogyan lehet majd maximálisan átláthatóvá tenni a cukorpiacot. Igazából épp, hogy elkezdtük ezeket a vitákat, de úgy látom, hogy egy bizonyos fokú együtt, együttértés, vagy egyetértés már kialakult azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell az árak figyelését megvalósítani, mi történjen a kommunikációval, és mi történjen a raktárkészletekkel. A parlamentet kérjük, hogy ezekre a tárgyalásokra küldjön majd képviselőt. 2017 után ugye új stádiumba lépünk, hiszen befejeződik a cukoripar reformja. Reméljük, hogy 2017 után a cukoripar teljes mértékben ki tudja majd használni a lehetőségeit, és meg tudja majd ragadni az új lehetőségeket, az új alkalmakat, amelyek kirajzolódnak 2017 után a rendszer eltörlésével, és az exportban rejlő lehetőségekkel, hogyha nem lesz kvóta, akkor ugye egy cukortermelés lesz pont, tehát nem kell a kvótán belüli, a kvótán kívüli, a kvótán túli termelést elkülöníteni. Az erre vonatkozó szabályok mind hatályon kívülre kerülnek. Reméljük, hogy ez a teljes termelési lánc minden egyes résztvevője számára megfelelő lesz majd, Egyelőre optimistán gondolkodnak a 2017 utáni időszakról, mind a cukorrépa termelők, mind pedig a cukorgyártással foglalkozók, az izoglükózgyárak, a finomítók. A finomítók egyébként továbbra is hozzáférhetnek a kvótán kívüli cukorhoz, méghozzá vámtarifák nélkül, az AKC országokból. Úgyhogy ezzel a nagyon optimista megjegyzéssel szeretném lezárni az előadásomat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor továbbadom a kollégáknak a szót. Köszönöm. Igazából csak egészen rövid megjegyzésem lenne a cukorgyártáshoz Horvátországban. Ahogy a bizottság képviselője említette, rekord mélységben vannak a cukorárak, és éppen azért az Európai Uniónak valamit lépnie kellene. 2014 óta zuhannak. És még mindig nem látjuk hogy hol áll ez meg. 44%-ot hát esett az elmúlt két év alatt a cukorára. Ez a helyzet fenntarthatatlan Európában a cukorpiacon. Tehát nem csak a cukortermelők, hanem akik az egész folyamatban benne vannak. Tehát például a cukorépa termesztők is érintettek. Bevezettünk a cukorgyártók irányába 12 euró per tonnás plusz árat de itt évente 260 millió euróról van szó. A cukorkvóták megszüntetése természetesen tovább mélyíti majd a problémát. Éppen ezért szeretnék a bizottság képviselétől információt hallani, hogy a bizottság most megszünteti -e ezt a díjat, vagy 2016-17-es költségvetési évben céltudatosan segít-e a cukor ágazatnak, a termelőknek, a, cukor, a cukorrépa termesztőknek. Köszönöm. Köszönöm. Márti képviselő. Monsieur le Président, merci. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy kezdeményezte, hogy ezt a kérdést felvesszük a napi rendre. Úgy gondolom, hogy lehetséges volna bizonyos információkat kapni az Európai Bizottságtól a cukorpiacról a jelen pillanatban. Nagy figyelemmel hallgattam a bizottság képviselőinek igen gazdag előadását. Mindazonáltal olyan érzésem alakult ki, hogy kicsit körbejárta a cukorrépa termeléssel kapcsolatos kérdéseket, elkerülvén a lényeget. Én egy olyan régióból érkezem e- az Európai Unióban, amely nád cukrot termeszt, és a cukornád termesztésével kapcsolatban, ennek a jövőjével kapcsolatban van pár kérdésem. Például néhány konkrét kérdésem lenne. Az ön által említett szakértői csoport, amely majd a nálcukor termelést fogja vizsgálni. Ennek milyen lehetőségei lesznek, milyen pozíciók lesznek majd 2017 után. Aztán, milyen probléma áll velünk szemben? Szeretném emlékeztetni önt néhány számra. A cukor, nácukor termelés mindössze apró részét képezi az európai cukortermesztésnek. Mindazonáltal így is 500 ezer tonna cukor termesztéséért felelős évente, ez 3% az európai termelésnek, a teljes termelésnek. Az Európai Unió, amely a világ répacukrának 67%-át termeszti, ezen belül, vagy ehhez képest az 1,9 milliárd tonnához képest, amit globálisan termesztenek nádcukorból, ennek csak 0,03 század százaléka az Európai Unió területén belül termelt nádcukor. Tehát ez a 0,03 százalék a globális termelésből ez nagyon alacsony, tehát nagyon teljes mértékben lehetetlen, hogy mi destabilizáljuk a globális piacot, vagy az európai piacot. De önök a 2005-ben kezdődő reformban, amit egyébként az utóbbi időben ismét megerősítettek, mégis ellenünk akarnak védekezni. Tehát érdemes lenne megvizsgálni ezeket a e, konkrét helyzeteket, és megvizsgálni, hogy hogyan tudunk előrelépni, úgyhogy mindenkinek jó legyen. További kérdésem. A speciális, konkrét cukrokra vonatkozólag, amiket előállítunk, amelyek versenyben vannak azokkal a cukrokkal, amelyeket bizonyos más államok állítanak elő, amelyek kereskedelmi megállapodásokat kötöttek az Európai Unióval. Engedjék meg, hogyha van időm még, hogy ezzel kapcsolatban is felsorolják pár számot. A speciális cukrok piaca 250 ezer tonnát jelent európai szinten, ez mindössze 1,5%-a az európai cukorpiacnak. És ez a piac, ahogy ön is tudja, nagy mértékben nyitott a harmadik országok előtt, 50%-ban nyitott olyan országok felé, amelyek közé az ákácsai országok és a legkevésbé fejlett országok tartoznak, amelyekkel szemben semmilyen védelmet nem, érdem, ér, nem élvez a belső piac. Egyre élénkebb a verseny ezekkel az országokkal, és az Európai Unió folyamatosan köti egymás után a szabadkereskedelmi egyezményeket, nem régiben is megkötöttek néhányat, mások folyamatban vannak, a tárgyalások folyamatban vannak, és ezzel rendkívül alacsony előállítási költségekkel kell most versenyeznünk, tehát számunkra rendkívül nehéz ebben a helyzetben, ebben a versenyhelyzetben ö, tisztességesen túlélni. Ez óriási probléma a nád cukor termesztők számára, az európaiak számára, akik az Európa Unió távoleső területein, különösen Réunion szigetén élnek. Ezeket a gondolatokat és aggodalmakat szerettem volna megosztani önnel, mert nagyon fontos és valóban szükséges, hogy ezeket a speciális cukrokat kivegyük a jövőbeli szabadkereskedelmi egyezményekből. Gondolok itt azokra a megállapodásokra, amelyeket majd Vietnámmal, Tájfölddel, Indiával fognak megkötni, most nem tudom az összeset felsorolni. Azt is tudom, hogy az Európai Bizottság egy eléggé ellenséges egy olyan döntéssel szemben, hogy általánosságban alkalmazzunk kivételt ezen szabadkereskedelmi egyezmények esetében. Ezért is említettem, hogy talán a szakértői csoportjuknak be lehetne nyújtani néhány ilyen javaslatot, néhány adattal alátámasztva, hogy vizsgálják meg, hogy miért is ne javasolhatná ez a szakértői csoport, hogy az összes kereskedelmi megállapodásból a, a speciális cukrok kerüljenek ki, ezeket más vámkontingensekbe sorolják be, tehát ezen legalábbis érdemes lenne elgondolkozni. Gondoljuk végig azt, hogy a konceszióknak az ára, illetve a speciális cukroknak a teljes kereskedelme 1,5%-a az összes cukrok esetében adott konceszióknak. Ez azt jelenti, hogy amikor az Európai Bizottság tárgyal egy 10 ezer tonnás koncesszióról, akkor itt az a, az a, a kockázat, vagy az a kihívás, hogy egy ilyen apró mennyiség miatt veszélyeztetik az európai állampolgárok megélhetését. Tehát szeretném, elnézést kérek, hogy ennyire hosszan szóltam fel, de számukra nagyon nehéz lenne ezt a cukornál termesztést fenntartani, hogyha az Európai, egyébként az Európai Unió több milliót és millió és millió eurókat költött, hogy felmaradjon. Tehát akkor vagy tartsuk fenn ezt a termelést, vagy ott lesz majd az a 20-30 ezer ember, akik ebből élnek, akik az országunkban a nátszukor exportjától függenek. És most az Európai Unió olyan útra lép, aminek az a kockázata áll fenn, hogy öm, egyre öm, nehezebb lesz ezeknek az embereknek a helyzete. És a nyers cukorral kapcsolatban pedig szeretném még azt hozzátenni, hogy az Európai Uniós Szakbizottságának és az Európai Bizottságnak érdemes lenne elgondolkozni olyan intézkedéseken, amelyek kiegészítik a helyi támogatásokat, a helyi reformokat, és amelyek mégiscsak a cukornát termesztők sanyarú sorsán enyhítenek. Köszönöm szépen. Prosiłbym, prosiłbym o Köszönöm. Most uh, szeretném megkérni a képviselőket, hogy ne beszéljenek többet, mint a bizottság, mert különben nem érünk a végére. Köszönöm. Megpróbálok rövid lenni, elnök úr, de annyira ritka, hogy a cukortermelésről, sőt a nád cukortermelésről beszélhetünk itt ezen a fórumon, hiszen az európai területekhez képest ez egy annyira kicsi területet ölel fel, hogy alig gondolunk rá, és én is inkább a cukorrépára gondolok. Köszönöm szépen az Európai Bizottság relatíve világos expozéját. Amikor az Európai Parlament a kapszerződ reformjáról tárgyalt, akkor az Európai Tanács és Bizottságnak az volt a kívánsága, hogy a nagyon régi keretekből törjünk ki, a 2000 17-es éve bezárólag. Azt hangsúlyozták, hogy a kóták után még mindig a kóta rendszer hatását fogjuk nyögni. 19,4 milliárd tonnás termelésről van szó olyan cukorról, amely visszatérhet amelynek a termése visszatérhet Európába. Visszatér majd a nyers cukor és a finomított cukor Európába. De nem akarunk-e azt, hogy több térjen vissza, mint amely szükséges, vagy mint amelyet lefednek a megállapodások? Még egy kérdésem volna. Ez az kóta utáni rendszerről szóló tárgyalásokra vonatkozik. Bizonyos szereplők megkísérlik, hogy a 101-es cikket a versenyrel foglalkozó főigazgatóság alkalmazza a szerződések esetében. Tudom, hogy a pakról szóló tárgyalások alatt azt gondoltuk, hogy a kvóták után majd a mezőgazdasági világban konkrét verseny szabályokat kell majd alkalmazni. Szeretném, hogyha a politikai megállapodásokat, amelyeket a kapreform alatt kötöttünk, minden partner egyformán tiszteletben tartana, és ne, néhányan nem vonnák ki magukat a politikai megállapodás alól, és nem próbálnák más irányba ö, ösztönözni az Európai Bizottságot. Az elmúlt héten Strasbourgban az illetékei biztos a versennyel foglalkozó biztos úgy tűnt, hogy megérti az álláspontunkat. Remélem, hogy ez tényleg így is van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Pillanatnyilag fordulóponton áll az európai cukorpolitika. Köszönjük a bizottságnak ezt a nagyon részletes bemutatót, köszönjük a statisztikákat. Azonban az a tény, hogy azt látjuk, hogy túlságosan versenyképes lett az ipar, és hogy ezért kell bezárni a gyárakat, hogy ezért szűnnek meg a munkahelyek, ez azért túlzás. Több mint 180 ezren dolgoznak. Most 2006 óta, a reform kezdete óta, tudják, hogy nagyon sok cukorgyárat bezártak. Körülbelül 20 ezer munkahely szűnt meg. Ahogy említette is. Ennek mi áll a hátterében? Hogyha a kvótákat 2017-ben megszüntetjük, akkor a cukorpiac Európa, Európában nagyon liberalizált lesz. Olyan országok, mint India, Brazília, Tajföld, pedig nem fog hasonló politikával rendelkezni. Mi lesz, mit teszünk a fogyasztók védelmének érdekében? Milyen intézkedéseket terveznek ebben a tekintetben, hogy a fogyasztókat megvédjék? Mivel az elmúlt két év során 328 millió euróval járult hozzá az Európai Unió költségvetéséhez. Mit tehetünk a jövőben annak érdekében, hogy megvédjük a munkahelyeket ebben az ágazatban? A január 26-án a miniszterek tanácsán szóltak erről a helyzetről, és egy szakértő csoportot hoztak létre, hogy megfelelő intézkedéseket azonosítsanak be. Lenne egy javaslatom a következő üléssel kapcsolatban, mármint a szakértői csoport ülésével kapcsolatban két javaslatom lenne tulajdonképpen. A tagállamoknak politikai szinten képviselve kell, képviseltetniük kell magukat, tehát ne csak a minisztériumok képviselői jönnek ott. Másodszorban nem gondolják, hogy a cukoripar érdekképviseletei is jó lenne, ha eljönnének? hiszen eh, ugyanazok az eszközök állnak rendelkezésükre, hogy vizsgálják a válságot. A befektetők szempontjából látják a problémát, azoknak a szempontjából, akik munkahelyeket teremtetnek az ágazatban. Tehát szerintem őket is meg kellene hívni. Végezetül pedig, eh, amennyiben ez a helyzet fennmarad, akkor a további gyárakat is be kell majd zárni, és importálunk kell a cukrot. Ez pedig hallatlan. Megvan az infrastruktúránk, és mégis cukrot importálunk. Mit csináljunk? Zárjuk be a gyárakat? Szüntessük meg a munkahelyeket? Vagy stratégiákat lehet kidolgozni, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm, és szeretném a bizottság álláspontját hallani. ale cukier szkodzi zdrowiu. Pan poseł Agniu. Köszönöm. A cukor nem jó az egészségre. Nem említett a nevemet, de a titkárság rám mutatott. Behetek? Beszélhetek? Igen, igen, Egnyú képviselők a szót. Én is szeretnék én is hozzájárulni a vitához. Én cukorrépa termelő vagyok Nagy-Britanniában. Nem erről fogok beszélni. Mindenki, aki ezzel foglalkozik Nagy-Britanniában, vár. Várja a szerződéseket a British Sugar-től, amely monopólium helyzetben lévő feldolgozó. És az árat és a kvótákat is csökkenti és nagyon nehéz nyereségre szert tenni ezen a területen. A problémánk az, hogy az egyéb áru ára is csökken. Tehát nem tudunk átállni valamire. A lehető legrosszabb időben vagyunk. És mivel a British Sugarnak a monopól helyzete van, remélem, hogy felelősen fog viselkedni. Igazából teszteljük majd. A bizottság képviselője két kijelentést tett, azt mondta, hogy két és fél millió tonna többlet van, és igazából a másik a másik jelentése pedig az volt, hogy nincsen felesleg. Tehát most akkor nem tudom, hogy mi van. El tudná magyarázni? Tehát most van többlet, vagy nincs többlet? Lehet, hogy a tolmácsolás során elveszett valami. Tehát vannak itt finn képviselők? Kétlem hiszen Finnországnak megvolt a lehetősége, hogy átszervezze a cukor ágazatot, hogy felszámolja, és megkérdeztem volna tőlük, hogy mi a helyzet. A bizottságot is szeretném megkérdezni, hogy Finnországban mi a helyzet, és mit gondolnak erről? Említett a 2017 utáni helyzetet, akkor eltűnnek a kvóták. Tehát lehet, hogy katasztrófa lesz. És mégis lehetőség lenne ezeket a piacokat felhasználni. De az Európai Parlament és a bizottság megnehezítette a dolgunkat. Tehát szerintem itt összekeverték a szerepeket. Nagyon nehéz ezeket széttartani. A nem igazán eh, szeretem, amikor itt ilyen szabályokat javasolnak, de jó javaslat jött a bizottságtól, tehát például a tej esetében az árfigyelő szolgálat, és a cukor esetében is eh, lehetne valami hasonlót, tehát javasolnám ezt a bizottságnak. Tehát mi fizetjük őket. És említeném még az élesztőt. Az eh, élesztő termelők is szeretnének egy átlátható piacot 2017 után, és két különböző cukorpiacot szeretnének, mint egyet. Tehát az egyik, ahol a cukrot közvetlenül felhasználják, a másik, ahol közvetetten. És meg lehetne itt figyelni az árak alakulását. Ez lenne a válaszom a megjegyzéseikre. Most akkor áttérünk a cukornádra mielőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, nagyon sok nát cukrot importáltunk az AKC térségből, kötelezettségünk volt rá, és a piac itt valahogy fejreállt. Tehát rengeteg nyersanyagot lehet kapni, és az Európai Unióban pedig megnehezítik a nád cukor helyzetét, nehézíteszik a finomítók helyzetét. Végezetül pedig az egészség kérdése. Igazából van egy ilyen cukorellenes kampány, mert azt mondják, hogy a cukor egészségtelen. És máshol meg azt mondom, hogy több csokoládét kell lennem. Ott elég sok cukor van benne, tehát most nem tudom. A bizottság mit válaszolna erre a kérdésre? Tehát, hogy mi az egészséges opció? Köszönöm. Pan poseł Łazon. Azon képviselő? Elnök úr, köszönöm a szót. A legfontosabb probléma a kvóta és izoglük, a cukor és izoglukoz kvóta felfüggesztésével kapcsolatban, a 2017-es felfüggesztési kap, felfüggesztésével kapcsolatban az árak csökkentése, hogy így hogyan tudjuk megtartani a megfelelő versenyképességünket. Nézzük csak meg, hogy mennyi a cukor világ piaci ára. Aztán a TTIP-re is ki kell térnünk az Amerikával kapcsolatos kereskedelmi kérdésekben. A brazil kormány és az amerikai kormány a bioüzemanyagokkal kapcsolatban legutóbb meghozott döntésének értelmében mi is érintettek vagyunk, mert Franciaország Réunion, Martinique szigete és Guadalupe esetében nagyon komoly cukortermelőnek számít. Igaz, hogy világszinten ez nem képvisel óriási arányokat, mint ahogy ez el is hangzott, de azért mégiscsak meg kell védenünk ezeket a tengeren túli területeket. Nem szabad hagynunk, hogy destabilizálódjon a piac, és meg kell tartanunk a versenyképességet. Franciaország számára ez rendkívül fontos, a diversifikációt mindenképpen növelnünk kell, többek között az etanol gyártásra gondolok. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy Franciaország nagyon-nagyon sokat fektetett már be ebben az ágazatban. Jár. Képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghosszabbítottuk nemrég két évre a cukorrezsimet, hogy megadjuk az ágazatnak a lehetőséget, hogy kisebb legyen. A bizottságnak volt egy jó híre, hogyha jól értettem. A bizottság azt mondta, hogy versenyképesebb lett a cukorágazat. Hogyha erről az ágazatról beszélünk, akkor esetleg saját maguk nem hisznek az erejükben. Mindig vannak a félemek, hogyha a cukorrendtartás megszűnik, akkor a világpiacon egy alacsony áru helyzetet teremthetnek. Van egy egyszerű kérdésem. Vannak a bizottság részéről olyan eh, információk, hogy mondjuk Brazília tudatosan készül a 2017 utáni helyzetre, hogy eh, elöntse az európai cukerpiacot az olcsó cukrával? Másodszorban a versenyképesség növelése számokkal is alig alá kellene támasztani. Tehát szerintem a termelési költségek már világ szinten vannak, de hallottuk, de én ebben nem vagyok olyan biztos. Képviselők, hogyha nincsen most a vitához több hozzászóló, akkor néhányan emlékeznek arra a vitára, amelyet a cukorpiaci reformról folytattunk le. Nagyon érdekes, hogyha visszatérhetünk azokba az évekbe, és azokhoz a dokumentumokhoz, de hogyha nem emlékszünk erre, az lehet. De a cukorrépa termelők tudják, hogy mi ez. Mi az időbeli perspektíva helyzete? Hol követtük el a reform során, és mikor a hibákat? Úgy gondolom, hogy a cukorrépa termelőkkel folytatott párbeszéd fontos, és folytatni kellene. Most pedig eh, szeretném megkérni az Európai Bizottság képviselőjét, hogy eh, válaszoljon a felmerült kérdésekre. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Lehetőséget kaptam arra, hogy egy pár dolgot pontosítsak. Először is a jelenlegi helyzet, amit nem látunk előre, és abból származik, hogy arra vártunk, hogy rengeteg ótán kívüli cukrunk lesz, amit majd a következő évre kell tovább sorolni. Ez egy történelmileg nagyon alacsony árat eredményezett, de ne veszítsük szem elől, hogy az előző évben, az azelőtti évben és az azt megelőző évben is kiváló termés volt. Illetve több mint 700 eurós árat ért el a cukor ára. Ebből a szempontból voltak ezek kiváló évek. Két, három, négy jó év után jön egy rossz év, aztán egy jobb év, aztán egy kevésbé jó év, ez a mezőgazdaság természete minden termény esetében. Tehát arra kérem önöket, hogy hogy ne süllyedjenek el a pessimizmusban, csak azért, mert van egy rossz év, ami három jó évet követ, amiből kettő kifejezetten kivételesen jó volt. Persze nehéz reagálni a jelenlegi helyzetre, hiszen a rendelkezésünkre álló eszközök nem teszik ezt lehetővé. Például a magántárolás azok a kondíciók, amik a rendeletekben, a szabályozásokban megvannak határozva, nem egységesek. Tehát nem tudunk ebben az irányban lépni. Korlátozni az importot. De hát nem erről van szó, az Európai Uniós piacon kialakult árról van szó, ez lebeszél bennünket arról, hogy importáljunk. Danten úr is mondta, hogy az import gyengébb, mint az elmúlt években és az azelőtti években. Például a legszegényebb országok felől és az Ákácsi országokból érkező cukor esetében 200 ezer tonnás csökkenést, 12%-os csökkenést tapasztalunk. Aztán az úgynevezett CXL kvótákkal kapcsolatban. Nulla Nulla akkor, amikor 650 ezer tonnánk kéne, hogy legyen ebben a kategóriában. Tehát ennyi tonna nem érkezett be az Európai Unióba importként. Jelentősen csökkent tehát az importunk, és ez persze teljesen logikus, hiszen az árak alakítják a piacot, és mivel ez megtörtént, az importra nem kerül bizonyos esetekben sor. Persze ez a helyzet a termelés költségére is kihatással van az adók, azok viszont a költségvetést módosítják. Persze lehet egy tartalékkeretünk, amit fel tudunk használni, de akkor azt valahonnan fel kell tölteni, valahonnan el kell venni. Mondjuk más szektorokból. És jelen pillanatban nincs meg a jogalapunk arra, hogy ilyen változtatásokat eszközöljünk. Hallottam azt is, hogy felszólaltak a legtávolabbi Európai Uniós területek termelése mellett. Ez a helyzet, amelyre emlékeztetett minket a képviselő, az Európai Bizottság szolgálatai részére is jól ismert. Nagyon odafigyelünk erre a helyzetre. Ez a termelés, ami gyakorlatilag egy nagyon szűk szegmest érint, valóban ott van a tudatunkban, amikor két oldali tárgyalásokat folytatunk. ami egy szintén nagyon fontos aspektust érint. A 2013 utáni közös piaci rendtartás bizonyos termelés, termékek termelésének a megerősítése, nem a cukorra gondolok, illetve a termelők bizonyos ágazatokban való megerősítése. Ezek kapcsán nagyon fontos, hogy meg mezőgazdasági jogokról van szó. Hogyha ezeket értelmezni kezdjük, akkor azt az Európai Bizottság, illetve az Európai Bizottság mezőgazdasági szolgálata illik, hogy elvégezze ezen túlmenően pedig az Európai Bíróság. Ők tudják értelmezni a szövegeket. A mezőgazdasági jog rendelkezéseinek a szövegét ők tudják az Európai Bizottság szolgálta után vizsgálni. A versenyjog, ez mindig alkalmazandó, mindig és mindenhol, de talán legitim az, hogy felvetik a képviselők azt, hogy ennek, ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazását felül kívánják vizsgálni. Általánosságban a kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatban. Akár a TTIP-ről legyen szó, akár más megállapodásokról, úgy véljük, hogy a cukor nagyon érzékeny ágazat, és e tekintetben megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy ezt az érzékenységet tiszteletben tartsuk. Különösen akkor, amikor arról lesz szó, hogy olyan országokkal tárgyalunk, amelyeknek nagyon fejlett a cukor ágazatot támogató szakpolitikája. Egy támogatott tonna nem élvezhet ugyanolyan helyzetet, mint egy nem támogatott módon megtermelt egy tonna cukor. És a tárgyalások folyamán ezt is figyelembe kell venni, de ez igazából engem nem aggaszt nagyon, és az sem aggaszt, amit elmondtak azokról az országokról, amelyek majd nyilván támogatni fogják, vagy védeni fogják az iparukat. India például. Tehát Indiában katasztrofális a cukornál termesztők helyzete gyakorlatilag nem fizetik meg őket. Több milliárd rúpiával tartoznak ezeknek a termelőknek. És ennek következményeképpen igazából nem várom azt, hogy most hirtelen nagyon gyorsan elkezdik fejleszteni a cukornát termesztésüket ezekben az országokban, hiszen ezen országokban megvannak a termelők saját problémái, ami talán akadályozza is őket abban, hogy olyan politikákat alakítsanak ki, amelyek veszélyeztetnek bennünket. Még akkor is nehézségekkel kell szembenézniük, hogyha megfelelnek a WTO előírásainak. Tehát olyan mértékű problémák vannak ezekben az országokban, hogy én kétlem, hogy azok az eredmények, amiktől önök félnek, be fognak következni. A versenyképesség a cukorágazatban az Európai Unióban. Ez több elemen nyugszik. Az első a termelékenység, amit a, a cukorrépa termelők tudnak elérni, egyre tovább fejlesztik, finomítják a cukorrépa típusokat, amik egyre nagyobb hozamokat hoznak, Ezeket a tendenciákat a cukorépa termelők ismerik. Aztán ott van az ipar átstruktúrálása. Ez is egy jelentős ö, változás, és a produktivitás növelésből eddig nyereséget sikerült ö, realizálni. Lehet, hogy mondjuk hónapokba lebontva szépen lassan tapasztaljuk a fejlődést, de a fejlődés és a termelés növekedése konzekvensen megvalósul. És ugyanez a helyzet a finomítókkal. Új kapacitásokat, új modern kapacitásokat, hatékony kapacitásokat tudnak építeni. Akkor is, hogyha az Európai Unió perifériáján találhatók, ahol nincsen cukorépa, akkor is gazdaságilag igazolható az, hogy miért építik ott ezeket a finomító kapacitásokat, és látom, hogy milyen modern beruházásokra kerül sor, ezek képesek lesznek tartani a versenyt mások, más országokkal. Mit tehetünk még? Mit tehet még Brazília? Mivel tud fenyegetni bennünket? Folyamatosan veszíti az értékét a valutájuk hát egy időn túl nem lesznek majd képesek árversenyben alánk ígérni. Az ágazat versenyképessége az euró értékén is nyugszik. Az euró jelenlegi értéke kiegészíti, meg erősíti a cukorágazat versenyképességét, és ez bizonyítja az is, hogy százalékos arányban jelentős módon sikerült növelni a kvótában lévő cukrunk értékesítését az exportpiacokon. Tehát mindez azt mutatja, hogy az cukorágazatunk versenyképes, és olyan versenyképességgel rendelkezik, ami javult, és meggyőződésem, hogy ez a versenyképesség és ez a fejlődés nem fog itt megállni. például a cukorrépa hozamának a növelése nem fog megállni. Rengeteget ruháztunk be a kutatásokba, amik ezt célozzák. Az ipar által realizált nyereség folyamatosan növekedik. Kutatunk annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el, tehát látom a fejlődést, és szerintem ez nem fog megtorpanni. Még egy utolsó elem, ami kedvezőtlen, és erre még eddig nem tértem ki. Ez nem más, mint a bioetanol kérdése. Ezt nyilván jelen pillanatban több szempontból sem támogatjuk. Egyrészt azért nem, mert a foszilis üzemanyagok ára csökkent, tehát nincs értelme. Ráadásul nagyon függ a szabályozástól, a szabályozói körmen, környezettől az energiamixre vonatkozó előírásoktól bioáltanul használta, És azt tapasztaltuk, hogy negatív, hatás, negatív hatások érvényesülnek ebben az ágazatban. Elnök úr, ne veszítsük szem előtt, hogy ez az év nehéz év, de valóban kiváló éveket követ. A teljesítmény, amit sikerült a termelők és a cukoripar képviselőinek is elérni, ezek nagyon jó helyzetbe hoznak bennünket, és a finomító iparral kapcsolatban is szerintem a kolták nélkül és a, a vámok nélkül is meg fogják tudni oldani a modern eszközeikkel azt, hogy a jó teljesítményük révén versenyképesek maradjanak a szegény országokat, tehát szerintem ez az ágazat a maga globalitásában ki fogja tudni védeni a globális piac ingadozásait 2017 után is. Köszönöm szépen, elnök úr! bardzo dziękuję. Zamykamy ten punkt. Köszönöm szépen. Lezárjuk ezt a napirendi pontot. Nem tudom, hogy a, az ismereteim most mélyebbek lettek-e cukorügyben, de reméljük, hogy jobb időknek leszünk majd tanulja a jövőben. Akkor most szeretnénk áttélni a 15-ös pontra. Azt a júliusira halasztjuk majd, de szeretném megkérdezni a jelenlévőket, hogy a koordinátorok javaslatait jóvá hagyjuk. Megkapta mindenki a dokumentumokat elektronikusan és papírformában is és senkinek nincsen megjegyzése hozzá. Az egyebek pont, mielőtt berekeztem az ülést, szeretnék egy bejelentést tenni. És pedig eh, itt kettő, 60 és 62-es visszavonása és ezen kívül még itt van a 320-as per eh, hatos a cukoriparról. A koordinátorok tettek egy javaslatot, hogy a bizottság javaslatát eh, módosítás nélkül fogadjuk el, és a bizottság eh, megkért, hogy készítsük elő a javaslatunkat. Szerintem ez nagyon technikai jellegű dolog, és júliusban megbeszéljük. A júliusi ülés jó hír. Oh, tehát július 15-16-án a szünet előtt. Szeretném kezdeni hogy van-e valakinek valami megjegyzése? Ha nem, akkor most az ülést berekeztem, és szeretném megköszönni, hogy itt voltak. Köszönöm szépen! Az ülést ezen berekeztem.